Köszönöm szépen a tegnapi részvételüket a szemináriumon mindenkinek, aki részt vett, aki végigülte. Nous aurons l'occasion euh, d'y revenir pour procéder à un débriefing. Et... Euh, Nos, tehát meg kellett abban állapodnunk, hogy melyek lesznek a nagy irányvonalak, amiket majd részletesebben ki kell dolgoznunk, hogy még hatékonyabb legyen a költségvetési tevékenységünk. Itt az ülés kezdetén egy kis módosítás elfogadására kérném önöket a napirendet illetően, és a szavazások között a hetes számút vennénk előre, mert a munkatársainknak egy nagyon fontos ülésre kell elmenniük az EFSZ-vel kapcsolatosan, tehát ha nincs ellenvetés, akkor ezt előre vesszük. Néhány információ a kinevezéseket illetően, amikről a koordinátorokkal döntöttünk. A szakbizottságunk nem ad véleményt az itt nek a transmisszióval kapcsolatban, és a Svájcra vonatkozó anyaggal kapcsolatban a Horizont 2020 esetében sem, viszont véleményt adunk a saját kezdeményezésű jelentéshez a Libe szakbizottságnak a földközi tengeri helyzetet illetően és a globális megközelítést illetően az EU részéről a migráns áramlások vonatkozásában. Gerard Döpré lesz a jelentéstevő. A 2016-os költségvetést, illetően a koordinátor kérdezték egyetértésüket a gyakorlati ütemtervet, illetően amelyet a március 3-ai trialóguson javasoltak, és itt a 11-es pontban még kezeljük majd, a, vagy tárgyaljuk majd a trialógus eredményeit. Jelentést készítünk a ö, trialógusra való mandátumról, és ö, a júliusi plenárisra elkészül ez, miután a bizottság bemutatta a költségvetés tervezetet. Aztán, ami a saját kezdeményezésű jelentést illeti, a fiatalok foglalkoztatását illetően a koordinátorok egyetértenek abban, hogy a módosított rendelet összeegyeztethető ezzel a témával a több éves költségvetési keretben. Itt egy felgyorsított eljárásról van szó, egy 1%-os előfinanszírozásról 30%-ra növeljük ezt az előfinanszírozást, hogy aztán ki tudjuk kerülni, hogy ne álljon rendelkezésre elég előirányzat a 2015-ös év végéig. A koordinátorok egyetértenek abban is, hogy kollektíven visszavonjuk a módosítókat a jogalkotási rendeletet illetően, tehát módosítók nélkül szavazunk, nem lesz trialógus, és nem lesz ennek következtében időveszteség sem ezzel a témával kapcsolatban. Itt elővigyázatosnak kell lennünk, mert azt hiszem, hogy ezen doszi jelentéstevőjeként az, hogy visszavonjuk a módosítókat. Hát nagyon súlyos a munkanélküliség és a fiatalok lehetősége arra, hogy munkát találjanak, bármilyen alappal is támogatjuk őket, igen, csak gyenge. Tehát mobilitást kellene támogatnunk a fiatalok számára olyan régiók irányában, ahol esély van a munkahelyi találásra, és talán gyakornoki állások is fontosak. Két delegációs tervünk van, az egyik Szicíliába irányul majd, 11 tag utazik, és 22-24-én kerül erre sor júniusban a LIBE szakbizottsággal együttműködésben. Ezen misszió előkészítése céljából a Frontex igazgatóját meghívjuk előzetesen egy eszmecserére ide, és mivel Döpré úr a véleményt készíti ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatosan, meg kell osztanunk ezeket az ismereteket, illetve azt, hogy hogyan tudjuk kezelni a bevándorlási áramlatokat. Éppen ezért az, hogy a Frontex igazgatóját fogadjuk, ez, ezt elő tudja segíteni, és eszmét tudunk majd cserélni vele. Aztán lesz majd egy Észtországba irányuló delegációnk, 12 tag vesz ezen részt, és Rigába utazunk június 18-19-én. Végezetül szeretném a figyelmüket felhívni a következő együttes ülésünkre a Költségvetési Szakbizottság és a SZEDE részvételével április 14-én 9-től 9.30-ig, a 2Q2-ben. Ez csatlakozik a Költségvetési Szakbizottság rendes üléséhez. Reméljük, hogy sokan részt vesznek majd ezen, hiszen szavazni fogunk a közös jelentésünkről. Itt a biztonság és védelmi politika finanszírozásáról van szó. A SZEDE az AFET albizottsága és az AFET-tel együtt tartjuk meg az zárószavazást tehát remélem, hogy a Taran úr által bemutatott remek jelentést megtámogatjuk, majd számosan részt veszünk, tehát április 14-én 9-től 9.30-ig megejtendő szavazáson. Nos, a március 16-ai ülésünk jegyzőkönyvét, ha nincsen különleges megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és áttérünk most a szavazásra. Kezdjük tehát a hetes számú jelentéssel a kelkevék zöld növekedési lehetőségei címmel. Az első bekezdés, 8-as módosító két részben. Az első rész ki van mellette, kitartózkodik, elfogadva a második rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, a második részt elutasítottuk. Első bekezdés, kilencedik módosító, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadva. 1B bekezdés, új bekezdés, 10-es módosító, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Akkor név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosító 19 igen és 14 nem szavazattal elfogadtuk. 12-es módosító, olyan tiszta, hogy nem támogatja, aki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük akkor. Név szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyenlő számú igen és nem szavazat tehát elutasítva. 13-as módosító, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 2 bekezdés 14-es módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas bekezdés 15-ös módosító jelentéstevő nem támogatja, ki van mellette. Ellene. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes bekezdés, 16-os módosító szóbeli módosító torva úr részéről. And by reducing excessive administrative burden. Avis favorable du rapporteur. Jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 17-es módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A kompromisszumos az ötös bekezdéssel kapcsolatosan mellette ellene tartózkodás nincs, elfogadva preambulum bekezdések egyes módosító, ki van mellette, ellene nem láttam, hogy sokan emelték volna a kezüket, úgyhogy nézzük meg egyes módosító tehát, Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy elkissel, preambulum bekezdés, kettes módosító, jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. AB, hármas módosító, jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elpreambul bekezdés négyes es módosító, jelentéstevő támogatja, ellene, nincs, tartózkodás sem elfogadtuk, B kompromisszumos a B, B preambulum bekezdése kapcsolatban jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C preambulum bekezdés 7-es módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nincs. Most a szöveg egészéről szavazunk, név szerinti szavazás következik, ki van mellette. Elnézést, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32 igen, és egy nem szavazattal. Nézzük meg most a négyes számú jelentést. Ki támogatja ezt a jelentést? A négyes következik. Az MFF 2014-2020-as időszakról van szó, Toma asszony jelentése. Ki van tehát mellette? Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést egyhangulag. Az ötös anyaggal kapcsolatosan Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Meglepő helyzet ez, hiszen itt bejelentették ennek az üzemnek a megszüntetését. Az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk három elbekezdés, kettes, bekez, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, megszavaztuk. Hármas bekezdés, hármas módosító jelentést támogatja, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 3B bekezdés, 4-es módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ki van ellene? Elutasítva. 3C bekezdés 5-ös módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 6-as bekezdés 6 as módosító jelentéstevő támogatja, mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 7-es bekezdés 7-es módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 7A bekezdés 8-as módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7B 9 as módosító jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7C 10-es módosító jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7D, 11-es módosító, jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene elfogadva. 7E, 12-es módosító, jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7F, 13-as módosító, a jelentéstevő nem adott véleményt, ki van mellette, ellene tartózkodás. Nem világos, név szerinti szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8E, bekezdés 14-es módosító jelentéstől támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és most a szöveg egészéről Szavazunk, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 31 igen, 3 nem szavazattal. Le, rátérünk arra a jelentésre, amit én bemutattam a fiatalok kezdeményezését, illet, munkahelyi teremtési kezdeményezését illetően. Én visszavonom a módosítóimat, Liturgáz asszony szintén visszavonta a sajátjait. Következésképpen nincs egy módosító van a, a négyes Zver úr tollából. Ő is visszavonta? Ő is visszavonta. Tehát Donc, euh, dans ces conditions, vous le savez... Akkor ezen körülmények között, ahogyan tudják, én már kezdeményeztem, hogy vonjuk vissza a módosítókat, és egy levelet írtam az EMPL szakbizottság elnökének, hogy felhívjam a figyelmét arra vonatkozóan, hogy 2015 végére hiányozhatnak az előirányzatok, hogyha ez az eszköz azzal a lendülettel működik, amit remélünk tehát nincs módosítom, ezeket visszavontam, de fontos volt számomra, hogy felhívjam erre a figyelmet, hogy nem tudunk majd megfelelni a fiatalok várakozásainak olyan régiókban, ahol nagyon magas a munkanélkülség, nincsenek állások, és talán ösztönözni kellene ezeket a fiatalokat arra, hogy oda menjenek, ahol van munkalehetőség, hogy így első szakmai tapasztalatot szerezhessenek, és a politikai döntéshozókat pedig ösztönözni kell, hogy ott, ahol van munkahely, hajtsák végre a szükséges reformokat, hogy a gazdaságot újra lendülettel töltsék meg, és versenyképes legyen. Nos tehát, akkor áttérhetünk. Pardon. Alors, la lettre que j'adresse, le projet de lettre que je voudrais adresser au président de la commission. Hát, az emplő szakbizottság elnökének egy levéltervezetet fogalmaztam meg, ezt bemutattam tehát ennek a tartalmát, és ezt el kellene küldeni az állam és kormányfőknek a szakbizottságunk elnökeként, hogyha nincsen kifogás ezzel szemben, akkor az önök bátorításaival is elküldöm ezt a levelet, illetve az önök egyetértésével. Gárdia Zabalasszony. asszony. A 2015-ös költségvetéssel kapcsolatosan ott nem szavaztuk meg az előirányzatokat, elnézést? Nem, nem szavazunk erről a jelentésről. Le rapport a... Il a lettre. Egy levél van, nem pedig a jelentés, hanem egy levél, amely lefedi a jelentés tartalmát. Mivel nincsenek módosítók, így a jelentés elveszítette az értelmét. Én ezt a levelet fogom az érintetteknek címezni az üzenetünkkel. Guardia Zabal asszony a nyolcas számú jelentés, jelentéstevője. Köszönöm a globalizációs ö, <clears throat> alap átláthatósággal kapcsolatos, amit ön most azt. Igen, akkor ebben az esetben a szavazást megnyitom. Mindenkinek sikerült látni a szavazatát? a Szavazást lezárom. A transfert szavaztuk. Holmájer asszony, a 9-es napirendi pontnál tartunk, más költségvetési szakaszok vagy helyzetek? Tisztelt kollégák, két kisebb elcsoportosítás van, mind a kettő problémamentes. Az egyik a régiók bizottságára vonatkozik, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a titkárság megerősítése a frakciókon belül ugye itt az Európai Parlamenttel kötött átcsoportosítási intézkedések keretében megállapításra került és itt át kell csoportosítani, tehát a forrásokat egy ST3 állandó álláshelyet illetően. Nincsenek finanszírozási problémák, nincsenek többletköltségek, tehát ezt gond nélkül megszavazhatjuk. A második dolog, hogyha azonnal meg is fogalmazhatom, itt a <coughs> Gazdasági és Szociális Bizottságról van szó és költségátcsoportosításra kerül sor az ingóságok esetében, a bútorzat esetében, mivel itt költözésről van szó, ez is gondot nem okozó át csoportosítás költségátrendezés, csak a költségvetési sorok közötti átcsoportosításról van szó, nincs többletköltség. Je mets au voix le premier rapport. Tehát a Régió Bizottságról szól az első jelentése, szavazásra bocsájtom, a szavazást megnyitom. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy megszavaztuk a Gazdasági Szociális Bizottságra vonatkozó jelentésről szavazzunk. a szavazást megnyitom a szavazást. sikerült mindenkinek szavaznia. Akkor lezárom a szavazást, és ezt is megszavaztuk. Az ingatlan politika, a bíróság ötödik bővítési képítési projektje, Homer asszony. Szoros egyeztetésben az árnyékjelentéstevőkkel az Európai Bíróságról röviden be tudok itt számolni. Már két torony van, és a harmadik tornyot tervezik, és így ez a központi térségen kívül található. Ott a fordítási szolgálat jelenleg még egy bérelt épületben dolgozik, és ezt majd az ötödik bővítés során egy új épületbe fogják átirányítani. Ott ugyanis 900 munkahely keletkezik majd, és így a megfelelő személyzeti igényeket 2020-ig fedezni lehet majd, nem kell majd újabb épületeket szerezni, így sokkal gyorsabban, egyszerűbben meg lehet mindezt valósítani. Lesz majd plusz bírói hely az Európai Bíróságban is, és így a személyzet állomány alakulása is eltér az eredeti tervektől, mindezt a tanácsa és a bizottsággal megfelelően koordináljuk. A kapacitás 30, növelés 30 ezer négyzetméter, 49 ezer négyzetméteres a teljes terület nagysága, és meg, lesz, meg voltak már az első információk, az első tervek, és annak idején pozitív reakciókat kaptunk a bíróságtól. 32 ezer millióról van szó a 2010-es árakon. Ezt a keretet most betartjuk, és itt a finanszírozási kamatok is vissza ö, esnek majd, és minden szintén kedvezően hat ki a költség keretre. Így az évi terhelés 6 millió euró lesz 10 éves időtartamra. A keretszerződés az Európai Bíróság és Luxemburg között Nos, Luxemburg újra pozitív magatartást próbál tanúsítani, és valóban fáradozik azon, hogy az európai intézményeknek kedvező feltételeket kínáljon, és támogatja a bíróságot a szervezésnél és minden szükséges dolognál a bíróság egy euró szimbolikus értéken vásárolta meg az építési területet. Ez egy kedvező dolog, hogyha Brüsszelben történne ez, hát az igencsak kellemes lenne. A luxemburgi középületeket felügyelő hatóság lesz az építető, és az épület átadását 2019-re tervezik, a bíróság a tervezéstől a munkák végrehajtásaig befejezésig intenzíven bevonódik a munkálatokba, a pénzügyi felügyeletet is ellátják, az épület tulajdon az Európai Bíróságra száll majd, és 2036 lesz a végleges visszafizetés dátuma. 2016-ig meg kell, hogy történjen az építési engedély kiadása, és 2019-ben, ahogyan mondtam, beköltözhető lesz az épület. Az Európai Bíróság így, ahogyan már korábban beszámoltam róla, megfelelően folytatja ezt a munkát, semmi nem változott, és minden adatot felülvizsgáltunk. Uh, oui, Monsieur le Président, je igen, köszönöm. Elnök úr, az egyéb intézmények 2016-os évi költségvetésének előadójaként beszélek most. Holmeyer asszony érdekes dolgokat mondott. A 2016-os költségvetése kapcsolatban a konkrét kérdés az, hogy milyen következményekkel jár az imént elfogadott döntés a 2016-os költségvetésre vonatkozóan. A nyolcadik oldalán a dokumentumnak olvashatjuk. Lesz. Évente 22 millió eurót jelent ez, majd 2017 és 2026 között ennyi fizetünk majd a Luxemburgi, eh, Luxemburgnak. Az 2017-től hasonló épület bérlése eh, hasonló összebe kerülne, éppen ezért éves szinten 6 millió eurónál többre nem eh, rúg majd ezt. Tehát ha jól értelmezem, akkor 2016-os költségvetésére igazából semmiféle kihatása nincs. 2017-től kezdve kell majd ezt pontosan beépíteni a költségvetésbe, hiszen arra már kihatása lesz, de 2016-osra. Madame Meyer. Um, Meyer asszony. Nos, ahogy én tudom, az Európai Bíróság is felelős részben ezért, mert itt 2016-ban nem lesz pluszköltség, 2017-től mindez majd a költségvetésben rendesen előirányzott összegekkel zajlik majd, tehát hogy ez valóban így van-e, ezt igazából az Európai Bíróságnak magának kellene megerősítenie. Monsieur Depré. Depré úr. Holmányer asszonyban bízom, de igazából nem tudom, hogy az Európai Bíróságnak vannak itt képviselői? Jó lenne, hogyha konkrét kér, választ kapnék arra a konkrét kérdésre, amit feltettem. Ja. Itt vannak az Európai Bíróság képviseletében? Mondják el itt pontosan a szakbizottságban, tudjuk, hogy 2016-os költségvetésre ez kihatással van. -e. 2017-től pedig 22 millió euróról beszélünk, ami ami azért jelentős összeg. szeretne válaszolni az Európai Bíróság nevében. Főigazgató vagyok a bíróságon. Köszönöm eh, szépen, hogy lehetőséget kapok előzetesen is. Azonnal szeretném megnyugtatni Döpré urat. Az a 22 millió euró, amire ön utal, az gyakorlatilag a bizony, a bíróság által épített eh, épület éves amortizációja, tehát az minden egyes éves költségvetésünkben benne van. Tehát tehát a 22 millió az a palota építése, a belső bővítések, a harmadik torony, a 2016-os költségvetésre nincs kihatással, a, a harmadik torony építése csak akkor jelent költséget, amikor amikor már elkészül, akkor egy éves visszafizetés vagy ütemezés lesz, tehát 2019-2020 és, és tovább. Ott látjuk azt az amortizációs költséget évente, tehát net nettó költség a 2016-os költségvetésben nem jelentkezik. Ami a 6 millió eurót illeti, az egy olyan számítás, amit még korábban készítettünk 2010, amikor azt akartuk megadni önöknek, hogy mi lesz a különbség a bérlés, a bérlés folytatása, és a harmadik torony megépítése között. Ha megépítjük a harmadik tornyot eh, éves további eh, költségvetéssel, akkor az 6 milliót val többen kerül, mint hogyha Luxemburgban bérelnénk egy épületet. Ehm, ez a 6 millió E, nyilván el fog tűnni, mert onnantól kezdve nem lesz bérlés, amikor ez az épület elkészül. És még ha megengedi képviselő úr, az, amit mi 2011-ben mondtunk, az e, a 2011-es árakon lett számolva, e, és 5%-kal számoltunk, akkor ugyanis a luxemburgi építőpiac bővülőben volt, azóta konszolidáltuk a költségeket. A moins de 2%. Kevesebb, mint 2 százalék, 1,5 és 2 százalék közötti. Ezt fogjuk csinálni a harmadik toronynál. Az év éves amortizáció az alacsonyan marad. si nous amortissons sur... És hogyha 15 évre számítjuk el, számoljuk el, nem pedig 10 évre, az sem kerül majd többre. A, Tendez à prouver ce, ce calcul. Merci, monsieur. Tehát ennyit a számítás. Et qui emprunte en l'occurrence parce que l'Union européenne en principe ne peut pas ne peut pas az, az Európai Unió nem fehet fel kölcsön, tehát akkor ki vesz kö, kö, pénzt? Nem egészen értem. Döpré úr. Elnézést, egy kérdést tett fel. Tehát, hogy ki vesz fel kölcsönt? Erre várok választ, mielőtt én is folytatnám. A a száművőszék egy külön jelentésben fogadta el ez, ezt a, az épületbővítést. A luxemburgi állam egy ingatlan cégen keresztül a tőkepiacokon veszi fel ezt a pénzt, és az éves amortizációban fizeti ezt vissza a luxemburgi államnak. Az Európai Bíróság ingatlan ügyletei során 0%-os, tehát Luxemburg gyakorlatilag 0%-ot keresett, semmit sem keresett ezeken, semmiféle marzsan nem volt ezen. Ezért volt az, hogy az európai intézményeknek például egy eurós szimbolikus áron adta magát az építési területet is. Ez nagyon abszurdnak tűnik számomra. Igen, ez nekem ilyen jogi, jogi trükközésnek tűnik. Na jó, a feje, felejtsék el, amit az imént elmondtam. Döpré úr. Nem, elnök úr, nem szabad ezt most figyelmen kívül hagynunk, hogy elfelejtenünk. hiszen már a Konrad Adenauer CAD épület finanszírozásával kapcsolatban is voltak eh, eh, eh, érdekességek ezzel kapcsolatban, a főtitkár majd nem sokára elkészít a jelentését. Semmiféle költségvetési hatása nem lesz ez 2016-os évre. Ez 2017-től kezdve fogjuk csak érezni a hatását ennek. Hogyha jó számolok, akkor alapvetően ez megéri nekünk, hiszen a bíróság a tulajdonossá válik, és évi 6 millióval többet fog csak fizetni éves szinten, állítsanak le, hogyha rosszul, valami szart mondanék, rosszul érteném. Tehát visszafizeti ezeket az összeget, hogy a 6 millió összeadva, illetve, illetve a felvett pénz piaci kamatát. Köszönöm, akkor viszont, ha ez tényleg így van, ahogy és tényleg így működik, akkor nincs elemetésem. Tehát ez tulajdonképpen egy befektetés, hogy beruházás. A luxemburgi állam beruházásáról beszélünk. Maastrichti értelemben nem tudom, hogy ezt hogyan fogják elszámolni a közkiadások között, vagy ez teljesen semleges kérdés? Nem, ennél kicsit bonyolultabb. Az első bővítés során is 400 milliós összegről volt szó, ennyivel nem akarta a Luxemburg állam, hogy nőjön az államadóság. Ezért hoztak létre egy magán ingatlan céget, egy magán ingatlan cégen keresztül folyik az egész ügylet. Még egyszer mondtam, a luxemburgi állam ezen 0%-ot keres, semmiféle marzsot vagy utalékot nem számol fel. Jó, Jó, csak hogy a, a, a valóságot lássuk. Elképesztő, elképesztő trükközés, ezt hogy fogjuk elmagyarázni az állampolgároknak? Na, mindegy. Mivel a bíróságról van szó, persze, ez teljesen erényes eljárásnak minősül. Már régóta hiszem, elnök úr, hogy eh, e-, Európának ilyen képességeket ki kellett volna alakítani. Vehessen fel kölcsönt, eh, tehát ezt eh, tanulmányozni kéne gondosan kölcsönt felvenni, tehát nem működési kölcsönt, hanem ilyen finanszírozási fejlesztési kölcsönt. Igen, ezzel valóban egyetértek, ez jó lenne. Madame Olbeye, on va Akkor szavazzunk, ugye Holmeier asszony, mégpedig név szerint, és megnyitom a szavazást. Scrutin clos. Lezárom a szavazást. Le vote est positif par 22 voix contre. 27 szavazat 2 ellenében lett az eredmény. Akkor most megyünk tovább. A 2016-os most készülő költségvetésre térünk át, és eh, volt egy háromoldalú költségvetési egyeztetés, amin részt vettem Gárdia Zabál asszonynal, és Fernandes asszonya úrral, valamint Töpré úrral, aki a 2016-os egyéb szakaszokért felelő. Először a kifizetésekről lesz szó. Kaptunk egy joint statementet a kifizetésekről, a kötelezettségvállalásokról 2014-re, és 2014 végén 24 milliárd volt a kifizetetlen számla, ugye, amely, amelyből amelybe beleszámít az a 4,8 milliárd, amit a tavaly év végén megbeszéltünk, illetve amiben megállapodtunk. Georgiev asszonynak tettünk néhány megjegyzést, és szerettük volna tudni, hogy hogyan fognak felszívódni ezek a kifizetetlen számlák, milyen megállapodás lesz a tanács és a parlament között. Várjuk ezt a, ezt a naptárat gyakorlatilag, ami a e, kifizetetlen számlák megszüntetését mutatja, e, és e, ott azt szeretnénk, hogy egy kívánatos, fenntartható szintre csökkenjenek a kifizetetlen számlák. Ezen célból a Költségvetési Bizottság előtt a kifizetési táblázatokat április 16-án 9.30-tól 10.30-ig átbeszéljük. Georgieva alelnök asszony pedig, aki a költségvetési ügyekért felel, ott lesz. Tehát pozitív megállapodás született arról, hogy intézményközi bizottság május vége előtt leül, annak érdekében, hogy erről a e, kifizetési tervről e, beszéljen e, informális megbeszélésekről is szó van, és szeretnénk, hogy nem ködösítés, hanem valódi terv születne. A magas szintű csoportban pedig egy trialógusról lehet szó, amelyben elhatározzuk jogi értelemben azt a napirendet, vagy menetrendet, bocsánat, menetrendet, amelynek révén kifizetjük ezeket a kifizetetlen számlákat a 2016-os útmutatások vonatkozásában szintén konstruktív vitát folytattunk. A tanács talán jó szándékkal van tele, és eh, a bizottság benyújtott tervéről majd nyár elején fognak véleményt mondani. Eh, emlékszünk még a 2014-es egyeztetésekre, és eh, azt reméljük, hogy a tanács munkája jobb minőségű lesz, mert különben a nem tudjuk megoldani a dolgokat. A tanács november 13-án pénteken szeretné a conciliation befejezni, ami ugye péntek 13, de valójában november 18-ról van szó. Logisztikai okokból kifolyólag változni fog a menetrend, mert a tanács a tanács épülete tele lesz, sok ülést tartanak, tehát akár 18-áig is eltarthat a conciliation a 18-áig a 13-ai terv helyett. A DAB 1-esről és 2-esről is beszéltünk Gárdia Zabál asszony emlékeztetett arra, hogy az egyes dab az FC-hez kapcsolódik, ehhez meg kell várni az FC szavazást, a DAB 1 az gyakorlatilag egy beindítási eszköz, amelyhez szükséges az FC-nek a jogalapja, ami a DAB 2-t illeti, itt megállapodtunk a menetrendben, és logikus az lesz, hogyha április végén szavazunk erről. Beszéltünk arról is, hogy 5%-kal csökkenjen a dolgozók létszáma az intézményeknél. Jó dolog, hogy 5%-kal csökken a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor, hogyha ez a munkák kiszervezéséhez vezet, akkor annak nem sok értelme van. Nyilván itt oda kell figyelni a közvéleményre is, de hogyha szolgáltatásokat, honoráriumokat kell kifizetni azért, mert az intézmények kívülre helyezik a munkát, mert belül nem tudják megoldani, akkor eh, annak nem sok értelme van. Eh, eh, ugye itt is, mint pont láttuk az előbb a példát, hogy egy luxemburgi társaság intézi azt a dolgot, amit mi nem tudunk megcsinálni tehát a bizottságot és a tanácsot figyelmeztettük arra, hogy költségvetési kozmetikázásnak lehetnek negatív következményei. E, erről szólt tehát a március 30-ai háromoldalú költségvetési egyeztetés, és valaki mikrofon nélkül beszél. Egy kérdés hangzott el mikrofon nélkül. Voltak, e, e, vannak megjegyzések ezzel kapcsolatban? Nincsenek? Akkor beszéljünk a kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről a 2015-ös és 2016-os költségvetésben. Gárdia Zabál asszony és Fernandes úr a raportőrök, tehát eh, nekik megadom a szót, Fernandes úr először. Köszönöm, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. Eh, Pilót são sempre uma oportunidade. Beszéljünk akkor a kísérleti projektekről. A kísérleti projektek mindig lehetőséget adnak arra, hogy eh, a képviselők javaslatokat tegyenek, és ezekből eh, idővel kifejlődhetnek nagyobb programok is. Ezeknek a projekteknek mindig korlátozott a hatóköre, gyakorlatilag ez egy kezdeményezési jognak felel meg, hogyha azt jól használjuk, és ez arra ad nekünk lehetőséget, hogy a prioritásainknak megfelelő intézkedéseket mozdítsunk elő. Az egyik ilyen prioritásunk a foglalkoztatás több ezer, sőt millió olyan munkahely van, amelyre hiába keresnek jelentkezőt, és vannak olyan kísérleti projektek, amelyek a fiatalok célozzák meg. Ezekből előkészítő intézkedések lettek később, viszont a 30 éven fölüliek számára nincsenek ilyen projektek. Egy ilyen tervünk is van. A kísérleti projekteknek e, e, kísérleti projektek rövid ideig folynak, és ezekből lehetnek előkészítő intézkedések. Van egy dokumentum, amit Eider és jó magam készítettünk, ami a kísérleti projektek jelenlegi állását mutatja. Ez egy munkaanyag, és ezzel kapcsolatban szívesen válaszolok a kérdésekre. Merci, Madame Guardia Köszönöm, Guardia asszony, és aztán Rübig úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem a 2016-os kísérleti projektekre vonatkozik. Nagy gond van itt Európában a munkanélküliséggel, és a szakbizottságunk azt javasolta, hogy saját programunk legyen a női business angelek vonatkozásában. Itt ugye a képzésről van szó, az önállóságról, a vállalat alapításról, és azt hiszem, hogy ez a tanuló koncepció, hogy hogyan lehet önállóan vállalkozást alapítani, különösen olyan országokban, ahol nagy a munkanélküliség, ez hatalmas jelentőséggel bír. A bizottságtól azt hallom, hogy ez a program, noha mi erről határoztunk, és a tanács is hozzájárult ehhez, Bienkowska biztos asszony distanciálódott ettől a program tól. Hát én tiltakozásomat jelentem be, és a plenárison is meg fogom ezt tenni. Azt hiszem, hogy most, amikor ilyen nagy a munkanélküliség, egy ilyen jellegű kezdeményezés, amelyet a parlament egyhangulag elhatározott, nem lehet csak, hogy lesöpörni ezt az asztalról indoklás nélkül, és azt hiszem, hogy egy ilyen fajta eljárásmód nem megengedhető. Köszönöm. Elnök, köszönöm ezt a bejelentést. És mindenképpen támogatjuk majd önt az eljárásában. Kérem más szót a kísérleti projektekkel kapcsolatosan. Attól félek, hogy visszaélek a figyelmükkel és elnöki funkciómmal itt a Költségvetési Szakbizottságban, de több kollégával egy kísérleti projektet akarunk benyújtani a fiatalok foglalkoztatására vonatkozóan. Mobilitást javaslunk, és azt, hogy a 18 éves fiatalok legalább egy évre elutazhassanak egy másik országba egy gyakornoki szerződés keretében. Azt feltételezem, hogy azon országokban, ahova utaznak, ott a képzési szervek tudják őket fogadni, hogy megfelelő technikai, technológiai képzést kapjanak, és segítenek nekik abban is, hogy megtanulják az adott ország nyelvét. Itt legalább egy éves szerződésekről lenne szó, és itt az a remény rejtőzik ezek mögött, hogy egyszer majd a gyakornokságra vonatkozó jogszabály is ide kapcsolódik majd, és a 28 EU-s tagállamban ugyanazt a gyakornoki szerződést, ugyanazokat a jogi kereteket lehet majd alkalmazni. Nos, erről a kísérleti projektről szeretnék beszélni, amit szeretnénk formába önteni. Szeretnénk megfelelni a fiatalok várakozásainak, hogy hosszabbítjuk azokat az akciókat, amelyek jól meghatározott tartalommal működtek. Sokszor inkább kommunikációs elemek vannak egyes programokban, mint konkrét fellépések, tehát én erről fogok majd beszélni önöknek, és elnézést, hogyha kicsit hosszúra nyújtom a beszámolómat. Van-e más szólásra jelentkező? Nem látok ilyet. Nos, akkor most eltérhetünk az egyes szakaszra, az Európai Parlament 2016-os költségvetése, és Gerard Döpré a jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden emlékeztetnék rá, hogy a korábbi ülésen elfogadtuk a nagy irányvonalakat a munkadokumentum tekintetében, és itt arról van szó, hogy a kiadások növekedési üteme 2016-os évre a parlament esetében elfogadtuk a meg különböztetést a folyókiadásokat illetően, és a kivételes beruházási kiadásokat illetően. Ezt illetően egyetértés uralkodott itt a bizottságon belül. Kevésbé egyszerű volt a növekedési a kérdéssel, tehát a folyókiadásokat illetően én a munkadokumentumomban javasoltam, hogy ez maximum 1,9%-ot tegyen ki. Az ülésünk alatt egy megállapodást akartunk találni, de ez, tehát nem volt lelkesedésem mellett az ötlet mellett, a különböző frakciók árnyékjelentéstevőjével megállapodtunk abban, hogy a bíróval való egyeztetés során megkezdtük az egyeztetést a 2016-os növekedési rátát, illetően amely 1,3%-ot tett ki, ezt javasolták ugyanis a frakciók. Ami pedig a kiadások összegét illeti a beruházások esetében, ezek kizárólag az épületek biztonságát és a ciberbiztonságot érintik. Tehát elkezdődött a tárgyalás a delegációval, valamelyet az elnök úr elnököl, és mi is volt ennek az eredménye. Most a jelenlegi helyzetben itt őszre jön létre a végleges költségvetés, addig meg kell határoznunk az általános keretet, amelyek között, amely keretek között majd meghatározzuk az egyes tételeket, a vágásokat, ugye, hogy költségvetési takarékosságnak megfeleljünk. Nos, ezen általános kereteket illetően ez lesz az első egyeztetésülés tárgya. Nos, a büro delegációja részéről, ami a működési költségeket illeti, a növekedési a 2016-ra, 2015-höz képest, az 2,2% volt, amit ők kértek. A mi delegációnk 1,3% tól indult ki. És néhány eszmecserét követően én azzal álltam elő, hogy 1,6%-ra korlátozzuk ezt a növekedési rátát maximum, tehát mi az 1,3%-os eredeti javaslatunkat emeltük, és a bürónak pedig csökkentenie kellett az eredeti javaslatot 1,6%-ra. Tehát mi is megtettük az út egy részét ők is, hogy közös megállapodásra jussunk ami pedig a kivételes kiadásokat illeti a 2016-os költségvetésben az épületek biztonságát és a ciberbiztonságot illetően. Ez maximum 15 millió euróra fog korlátozódni, és várjuk a főtitkár jelentését ezen összeg végleges meghatározását illetően, hogy milyen beruházásokat terveznek, és hogyan indokolják ezeknek a költségeit. Jelenleg tehát itt tartunk a büróval való egyeztetést követően, és kaptam itt módosításokat az én jelentést tervezetemhez. 80 vagy ettől kevesebb módosító van. Megvizsgáltam ezeket a módosítókat. Ma egy, illetve meg fogom vizsgálni 14 órától kezdődő elnyékjelentéstevői ülésen ezeket a módosítókat, hogy milyen megtakarításokat lehet majd elérni, és a főtitkár majd eljön a következő egyeztetési ülésre, 10 millió eurós megtakarítási javaslatra folyó költségeket illetően és az ülés során megvizsgáljuk majd, hogy mik a mi prioritásaink a költségvetési megtakarításokat illetően. A cél az, hogy a büróval megállapodásra jussunk 23-án vagy 24-én, nem emlékszem a pontos dátumra, és aztán megszavazzuk a jelentésemet az április végi plenáris ülésen. Itt tartunk, tehát jelenleg elnök úr. Köszönjük Döpré úr, Manka úr következik. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi za... Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ezekért a részletes információkért. Bizonyosan egyetértenek majd abban, hogy a költségvetés kialakításakor és az összegeknél talán nem az a legjobb megoldás, hogy mi határozzuk meg az alsó határt, a főtékel pedig a felső határt. A legjobb dolog az, hogyha konkrét információkkal rendelkezünk, hogy meghatározzuk a költségvetést. Az indexelést évek óta használjuk, és ebben a költségvetésben az 1,8 milliárd eurós összeget indexeltük. Nos, ezt az összeget nem fogjuk használni. Ez azt jelenti, hogy van itt egy tartalék, már jelenleg is, és ezt az összeget arra használhatjuk, hogy ne kelljen emelni tovább a költségvetést. Tehát szabályokban kell megállapodnunk, és talán öt évente egyszer nem csak a költségvetést kellene indexelnünk, hanem a valódi igényeket is meg kellene állapítanunk, és csak azután indexelnünk. Néha tévesen járunk el, és aztán olyan összegek jönnek létre, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. A frakciónk kiértékeli a költségvetést, és az infláció, tehát itt 1,3%-ról van szó más nemzetközi intézmények esetében. Nos, 1,1%-kal fogják a, több, a más nemzetközi intézmények 1,1%-kal növelik a költségvetésüket. Tehát nekünk vannak még tartalékaink, itt 12 milliós összeg hangzott el, Aztán itt olyan ö, elbocsátási költségekről is szó van, ö, amelyek arra vezethetők vissza, hogy 1%-kal csökkenteni kell az Európai Parlament ö, létsz, munkatársainak léte, létszámát. 5 milliós euró, 5 millió eurós összegről beszélt Holmeyer asszony. 2014-ben, ha megnéztük ezt, akkor láthatjuk, hogy 71,5 milliós tartalék összegünk van, és az előtte lévő évben is volt tartalék. Tehát ez viszonylag magas tartalék összeget jelent, ez körülbelül 4%-ot tesz ki a tartalék összege. Itt most nem a kisebb összegekről van szó, vagy a feleslegekről, nem ezekkel kell foglalkoznunk. Van aztán itt egy további téma, a bizottsághoz intézett kérdések ugye több ezer ilyen kérdés van, és ez rengeteg pénzbe kerül. Ismerek olyan embereket, akik öt év alatt mondjuk 50 dolgot csináltak, és most 20-szor annyi felszólalásuk vagy megszólalásuk van. Nos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos figyelmeztetés magunk képviselők számára is, tehát észszerűen kell viselkednünk, nem szabad PR tevékenységeket folytatnunk, hanem a jogalkotási munkára kell összpontosítanunk. Nagy megtakarításokat lehet elérni, hogyha például a bizottsághoz intézett kérdések ügyét nézzük, ugye ez a költségvetés 1%-et teszi ki, és ezt, ezeket a kérdéseket ezek szemet felére lehetne csökkenteni. És vannak más megtakarítási lehetőségek is, Ezekről még lehet beszélni a későbbiekben, és a bürokrácia leépítésnél is nagy megtakarításokra van lehetőség. Valóban nagy tartalékaik vannak, és 1,3%-át a folyóköltségek, tehát a folyóköltségeket 1,3%-kal lehet majd növelni. Köszönjük, Monka úr, Rübig úr következik. Köszönöm, elnök úr. Döpré kollégának köszönetet szeretnék mondani, mert a tárgyalásokat nagyon nyitottan vezetés számunkra ez egy fontos alap, hogy aztán helyes eredményt érjünk el. A néppárt részéről van egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni, és ez a 20%-os kiadási határ, azt hiszem, hogy ez az abszolút maximum megtakarításokat akarunk elérni, például a biztonság területén is, azt hiszem, hogy ha más szolgálatok által teljesített biztonsági feladatok esetében több milliós megtakarításokat lehetne elérni, és ez nagyon fontos számunkra. Ugye itt vannak az építési intézkedések, ezeket a lehetőleg hamarabb végre kell hajtani, mert itt mindenféleképpen cselekvésre van szükség. Azt hiszem, hogy számunkra döntő jelentőségű, hogy további megszorításokról vitázzunk a főtitkárral, és itt az épületpolitika esetében is van lehetőség még megtakarításokra, hogyha a bérleti díjakat tudjuk csökkenteni épületvásárlások révén. Itt újabb megtakarítási potenciál tárul fel, és azt hiszem, hogy itt ez a 20% ez fontos, ezt maximum összegnek tekintjük az épületvásárlásra, és a következő években a béleti költségeket ennek megfelelően csökkenteni tudjuk, illetve ezektől meg tudunk szabadulni. Számos megtakarítási lehetőség van ezen a területen, és éppen ezért az a célom, hogy a lehető legnagyobb mértékű megtakarításokat érjük el. A tagállamokban ugye nehéz a gazdasági helyzet, és ezzel ennek így mi is meg tudunk felelni az ilyen irányú törekvéseknek. Köszönöm. Köszönöm Rübik úrnak, más nem kért szót. Döpré úr talán visz... Nem? Geyer kollega. Nos, Három kérdésem lenne még, tulajdonképpen Döfré úrhoz, technikai jellegűek. Ha jól értettem a vitát, a tavalyi költségvetés esetében 71 milliós felesleg maradt, tehát 71 milliót nem használtak fel, és az világos jele annak, hogy a költségvetés tervezetben még van lehetőség a megtakarításokra, egyes költségeket minden esetre ugye meg kell fizetnünk, ez csak egy tisztázó kérdés. Itt vannak még további megtakarítási lehetőségek. És egy második dolog, ami érdekelne, harcolunk itt az 5%-os személyzeti leépítést illetően, amely a nemzetközi, amely az intézményközi megállapodásban szerepel. Itt ezt a leépítést nem a frakciók személyzetével kell megvalósítani, tehát nem abból kell leépíteni, jó lenne tanácskozni, a döntéseinket előkészítendő ebben a vonatkozásban. A főtitkár javaslata arra vonatkozóan, hogy a személyzeti költségmegtakarításokat elérjük az intézmény közi megállapodás keretében. Nos, itt mindenképpen tisztázásra lenne szükség, és itt az üzemi költségek itt plusz 15 millió euróról volt szó ezen kiadások esetében. Ki tudja fejteni, hogy ez miből áll össze ez a 15 milliós összeg? Talán félértettem, és akkor talán ön ezt majd tudja tisztázni. Monsieur Valli. Köszönjük el, úr, Veli úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyors lesz a hozzászólása, mert aztán kezdődik az árnyékjelentéstevő ülés, megkötjük a kompromisszukat, meg tudjuk nézni, hogy mit tudunk csinálni. Politikai nézőpontból azt hiszem nagyon fontos, hogy szerintünk nem szabad a költségvetés volumenét növelni, tehát valóban felül kell vizsgálnunk a költségeket, az egészséges pénzgazdálkodás és közkiadások szellemisége jegyében. Nos, a német kollégák a költségvetési szigorról beszélnek itt az EU belül, illetve a parlamenten belül, hogy itt is alkalmazni kellene ezt, és erre valóban szükség lenne, hiszen ugyanakkor a dél-európai államokra költségvetési szigort kényszerítünk. Tehát megszorításokra van szükség, Szaszoli alelnök érdekes javaslatokkal állt elő a megszorításokat illetően. Vannak itt ígéretek, például ez a 10 milliárdos vágás, de ez még kevés, sokkal többet kell tennünk, mert a közvélemény érdeklődéssel tekint ránk, és hogyha azt a hibát követjük el, hogy ö, növeljük a költségeinket, akkor ezt a hibát majd valamennyien meg fogjuk fizetni ennek az árát. Köszönöm. Más, úgy látom, hogy most már tényleg nem kért szót. Ó, dehogy nem, Holmájer asszony. Mm, Nos, az utolsó észrevételre reagálnék. Kollégáknak azt szeretném elmondani, hogy hogyha az olasz parlament kiadási szintjét elérnénk uh, itt a parlamentben, akkor minden képviselőnek tíz asszisztense lehetne, hát ez egy szarkasztikus megjegyzés volt. Legyünk óvatosak, az USA kongresszus esetében láttuk, hogy ott a képviselőknek mennyi minden a rendelkezésére áll. Volt egy tanulmány is a tekintetben, nekünk sokkal több a munkánk, sok kolléga van, akik tényleg rengeteget dolgoznak, és nem csupán a volt watch jelensége keretében, ami eléggé dühít engem. Voltak szavazatmagyarázatok, és rengetegen jelentkeznek szólásra, és úgy tűnik, mintha ezek az emberek aktívak lennének. Több ezer szavazatmagyarázatuk van, úgy tűnik, mintha ők lennének a legaktívabb képviselők. Mások meg kemény dossziékon dolgoznak, mint a költségvetés, a parlament költségvetése, vagy a bizottság költségvetése, és akkor azzal benyomás keletkezhet, hogy ők nem csinálnak semmit, mert ugye ugye nem a szavazáshoz fűznek magyarázatokat, és ők lustak képviselők. Tehát ez a volt, vagy ez, ezt a jelenséget egy kicsit észszerűen meg kellene vizsgálni, és talán konzultációkat kellene folytatni, hogy ezzel a furcsa szokással most már hagyjunk fel, mert ez semmiképpen sem fest hűképet a képviselők munkájáról hogyha például a delegált jogi aktusok ügyét nézzük, vagy ezeket ellenőrizni akarjuk, ugyanis ezek majd tömegével érkeznek, akkor a képviselők de a szakbizottság titkársága is megfelelő forrásokat igényelnek majd, úgy szintén a frakciók is. És én nem szégyellem ezt világosan kimondani. Nagyon sok volt a megtakarítás, például a tolmátszolgálatok esetében és hasonlók esetében, és hogyha jól értettem ezt a tanácsot, jól értettem a tanácsot, akkor uh, ugye arról volt szó, hogy uh, uh, a személyzeti meg más hogyan járnak el. Mi ugye itt az 5%-ot még nem számoltuk be ebbe, és Geyer kollégával megállapodtunk, hogy ami a frakciókat illeti, Nos, e, az ő személyzetüket ne számolják ide, mert a politikai tevékenységek a képviselők részéről nem ö, számíthatók az Európai Unió általános adminisztrációs tevékenységéhez, és várom a támogatást, hogy ugye itt a létszemleépítési tervet úgy szemítsuk ki, hogy a frakciók és a frakciók személyzet, a politikai tevékenységet végző személyzetet, nem az adminisztrációs tevékenységet végző személyzet ne kerüljön beszámításra a létszemleépítésnél. A bizottság nem fog el, elfelejteni ezt a kívánalmunkat, remélhetőleg a jövő évig. J'entends votre ce, ce débat. Ezzel a vita végéhez értünk. most tegnap a szeminárium során is szó esett erről, illetve arról, hogy a teljesítmény értékelésére mindenképpen szükség van, illetve a, azon tanulmányok között, amelyeket kérhetünk, kell, hogy szerepeljen, vagy szerepelhet a értékelés. Hogyha jól értem, azokat a kritériumokat, amelyek alapján a teljesítményt értékelik meg a képviselőtársaim. Nos, itt azért még vannak komoly eltérések, éppen ezért bizonyos kritériumokat azt hiszem érdemes lenne felülvizsgálni, vagy újra gondolni hogy például milyen hozzáadott parlamenti értéket képviselnek ezek a tanulmányok. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Annyit mondanék el, hogy én eltérő véleményem vagyok. Szerintem az Európai Uniót nem az Európai Parlament költségvetés alapján ítélik meg az emberek, hanem az alapján, hogy mennyire hatékonyan működik, mennyire hatékony a felépése. Éppen ezért nem hiszem, hogy az embereknek álmatlan éjszakákat okozna az, hogy az Európai Parlamentnek kétszázalékkal nőnie, növelni kell a költségvetését, vagy sem. Szerintem nem szabad öncélű költségvetési megszorításokat végrehajtani, hogyha az Európai Parlamentnek növelnie kell a költségvetését, akkor az igazi kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy igen, valóban szükségünk van -e erre a pénzre, illetve hogy mennyi pénzre van szükségünk arra, hogy rendesen ellássuk a munkánkat. Hogyha ha azt hagyjuk, hogy kívülről diktálják nekünk, hogy mennyi pénzből gazdálkodjunk, az nem feltétlenül jó gazdálkodás és célra vezető. Éppen ezért azt kellene inkább megvizsgálnunk, hogy mennyi pénzre van szükségünk. Persze, törekedni kell a hatékony működésre, és ez egy hatékonyan jól zökenőmentesen, gördülékenyen, olajozottan működő Európai Parlament mindenkinek minden kérdésére csattanós választ ad. Ez garantálhatja a hitelességünket, és ennek a legjobb fokmérője igazából az, hogy ellátjuk-e a feladatunkat parlamentként, a hatékonyság a munkánk eh, igazi fokmérője, hogy parlamentként jól működünk-e. Éppen ezért az ilyen adok-veszek kupeckedés, 1%-ot adunk, 1%-ot veszünk, ez szerintem méltatlan a parlamenthez és annak munkájához. Cela est juste, certainement, mais comment faire plus avec moi? Igen, szeretne még valaki valamit hozzáfűzni? Táró úr? Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. pár megjegyzés és egy példa. A frakciónk támogatja a az előadó körültekintő megközelítését, hiszen a parlament költségvetése ez kényes kérdés. Az előző parlamenti ciklusok programjait és vállalásait persze át kell nézni, át kell tekinteni, végig kell újra gondolni. Az asszisztensi juttatás megnövelését a frakció nem támogatja, én személy szerint más véleményem vagyok. A frakciónk szkeptikusan viszonyul a számítástechnikai költségvetés eh, növeléséhez. Meg kell vizsgálni, hogy valóban mire van szükség az IT területében. Talán egy percben gondoljuk végig, hogy hol lehet megtakarítani dolgokat. A, a földszinten van például egy uh, újságos, ahol újságot és kávét ad az ember. Évek óta gondolkozom ezen. Vannak, akik egy ilyen nagy újságot fölvesznek, és csak aláírnak valamit, és ha megkérdeztem végre, vettem a bátorságot, hogy megkérdezem, hogy mi ez, és elmondta az eladó, hogy a frakciók gyűjtik be itt az újságokat. Valli úr, az ön frakciója, öt olasz, két angol újságot vittek el, csak aláírták és elvitték a frakció titkárságra. Gyors fejszámolás, hét frakcióval számolva, 28 ezer euró évente. Köszönöm. A droit de réponse, naturellement, monsieur Valli. Köszönöm válaszolási Válaszolási jogát megadom Valli úrnak, parancsoljon. Köszönöm, Nos, a sok kis megtakarítás, amit el lehet érni, lehet ülni egy asztalhoz, és megnézzük, hogy a frakciók mit pazarolnak. Ugye vannak esernyők, vagy frisbik, labdák, az a néppert logójával, vagy más frakció logójával. Hát ezek is pazarlások. Tehát, hogyha itt most ezekről a dolgokról beszélünk, akkor persze én hajlandó vagyok arra, hogy leüljünk egy tárgyalóasztalhoz, nézzük meg ezeket a pazarlásokat, és meglátjuk, hogy több 10 millió eurós pazarlásról van itt szó. Tehát fontos minden egyes kiadást elemezni, igaza van, e már a kollégának vannak kis ö, pazarlások, és hogyha ezeket ö, ugye kikerüljük, akkor nagy eredményeket lehet elérni. Egyes esetekben helyes a költségvetés növelése, például ugye az asszisztensekre több kiadást kell szánnunk, hiszen nagyon felelősségteljes munkát végzünk, de ezeket úgy kell, megtalálnunk ezeket a plusz forrásokat, hogy észszerűsítjük a kiadásokat hiszen a tagállamok ezt csinálják az önkormányzatok akár, vagy a, ö, ugye ott a nagy, a nagy ö, ö, szervezeteknek, intézményeknek, mint a parlament, jó példával kell előjárniuk. Leülhetünk tárgyalóasztalhoz, és beszéltünk ezek ről ugye a ö, jövedelmek kérdését is meg kell néznünk, a frakciókhoz kapcsolódó kiadásokat, a pártok, alapítványok hozzájárulásait, itt is több millió eurós összegekről van szó, tehát valamilyen módon ezeket elemezni kell részletesen, tehát ö, üljünk le tárgyalóasztalhoz és beszéljünk ezekről a dolgokról. Köszönöm. Akkor Döpré úrnak megadom a szót, hogy lezárja. Azt gondolom, hogy mindenki el tudja ismerni azt eh, különböző mértékben, hogy eh, a 28 tagállamban a szükséges az államháztartás eh, megregulázása, és az, hogy az eladósodást meggátoljuk, leállítsuk, mert csak így sikerül majd a, a magán beruházókat mozgósítani. Ugye erről szól az FC is, illetve a Juncker terv. E, tehát ott vannak a, az állami kiadások, mint, mint probléma. A Költségvetési Bizottság autoritása az azon alapul, hogy milyen példát nyújt a parlament. Tehát teljesítőképesnek kell lenni, és globálisan kell tudni kezelni az állami kiadásokat. A parlament nem engedheti meg magának, hogy ne legyen a racionalitás és a takarékosság példája, miközben a teljesítőképessége magas marad. Töpré úr az, aki a belga hatóságok felé koordinálja azt a munkát, hogy a parlament brüsszeli helyszínének a, a közbiztonsága megfelelő legyen. Ezzel az utolsó kérdéssel kapcsolatban egy fenntartást kell bejelentenem, mert valójában a büró a felelőse a, ennek a kérdésnek. Én nem vagyok a bürónak tagja. általános megjegyzéseim lennének a 2016-os költségvetéshez, ezt már megelőzte egy sor korábbi költségvetés, tehát nem szűzföldön kezdtem el dolgozni, és mégis fontos megnézni, hogy bizonyos költségvetési kiadások kategóriája, kategóriái 2009 óta hogyan fejlődtek. Én ott se voltam, nem is volt ehhez közöm, de önök közül néhányan ott voltak, és ezt végigvitték. Az európai pártok és pártalapítványok költségvetése nőtt leginkább mértékben 2000 900 és 2015 között. 167%-kal nőtek ezek a tételek. A másik dolog, ami a képviselői kiadásokat illeti, itt a jövedelmek, a nyugdíjak, az utazási költségek 31%-kal nőtek. A parlamenti asszisztensek kiadásai 27%-kal nőtek 2009 és 2015 között, ami azt jelenti, hogy kevésbé nőtek, mint az általános parlamenti kialádos kiadások, amelyek 26%-kal nőtek. Tehát ez az eredmény, ez az eredménye azoknak a döntéseknek, amelyeket itt hoztak ebben a bizottságban 2009 és 2015 között, hogyha engem nekem szabad kezet hagyná, adnának, akkor pont a politikai pártok és alapítványok költségvetését, illetve a, költség, és a képviselő költségvetését vágnám vissza, mert az nagyobb mértékben növekedett, mint, mint a, az átlag. Ez egy kollektív felelősség, ez nem az én fantazmagóriám ez a költségvetés. Nyilván tudok takarékossági csomagokat csinálni én is, ugye a kávé után elzárhatjuk belerakhatjuk a vízcsapot is a zuhanyzóba. Van, aki használja a zuhanyzót? Ak akar, akarja valaki használni a zuhanyzót? Ugyanis annak is vannak költségei alapvetően mindenen lehet spórolni, a WC papíron is, mindenen. Ugyanakkor okosan kell csinálni. Mondják, hogy a főtitkárságtól 10 milliós megtakarítást kértünk mindössze. Ehm, további 10 milliót kell megtakarítani. Miért? Azért, mert a, az Európai Parlamentben dolgozó személyek ehm, indexált költsége ehm, az több mint kétszázalékos növekedést jelent ez a statútumból ered, júliusban lesz az első indexálás, 1,2%, illetve 1,8% jövő júliustól, ami ezek, ezeket a, a köztisztviselő statútum követeli meg, ez 2,8%-ot jelent összességében miközben ugye mi azt mondjuk, hogy az egy milliárd az összköltség, az csak 16 tizeddel e, növekedjen. E, nyilván valójában ez, ha összeadjuk a számokat, akkor 22 milliót kell megspórolni. És ez pusztán a szabályokból fakad. Voltak e, konkrét kérdések, amelyekre szintén válaszolni szeretnék. Gájer úr azt hiszem három kérdést tett fel, az elnök közbevág. Geyer úrnak volt további megjegyzése, amit szeretne most megejteni? Ähm, Igen, már megtettem. Döpré úrat szeretném hagyni, hogy elmondja az észrevételeit. Lenne még egy kiegészítő megjegyzésem. A 31%-ról esett itt szó, amit kiszemítottak, és ez a képviselő statutumra vezethető vissza, amely 2009 óta van hatályban, csak tisztázni akartam hogy ilyen számadatokat persze, hogy ki lehet hozni bárhogyan, hogyha tehát a parlament jelentéstevője nyilván a üléseken, az interneten kijelenti, hogy azok a források, amelyeket a képviselők személyes rendelkezésre bocsájtunk, most a ezek 31%-kal növekedtek, hát akkor láthatjuk, hogy holnap még jelennek meg az egyes újságokban, és hogy egyes kollégek miket fognak majd mesélni itt-ott-ott. Tehát itt, itt a 2009-es képviselői statútumról van szó, amely ugye 2009-ben lépett hatályba, és bizonyos finanszírozások ebből folynak, csak ezt akartam rögzíteni.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 Geyer úr, de gyakorlatilag ön csak megerősíti az én érvelésemet, hogy vannak olyan kiadások, amelyek, ugye ez a parlamenti képviselők statutumára is vonatkozik, valamint a besorolása a köztisztviselői fizetéseknek, illetve azoknak az indexálása, amelyekkel nem tudunk mit csinálni. Azokat nem tudjuk csökkenteni, azok növekednek maguktól. Ha azt nem tudjuk csökkenteni, akkor mást kell nagyobb mértékben csökkenteni. ami a 15 milliót illeti. Nos, ez egy javaslat volt a főtitkártól, mindannyian beleegyeztünk abban, hogy legyen különbség a rendkívüli beruházások és a folyókiadások között 2010-ben. Ez a 15 milliós összeg a főtitkártól származik, ez egy maximális összeg, és azban állapodtunk meg, hogy később fogjuk a pontos összeget a pontos javaslat alapján megállapítani, mennyit, mennyivel erősítjük meg az ajtót, számítókat, a, mennyibe kerülnek az új badge mennyibe kerülnek a számítástechnikai rendszerek, hogy biztonságosabbak legyenek. A lényeg az, hogy 15 millió a maximális összege ezeknek a biztonsági intézkedéseknek. A, az 5%-os csökkenése az itt dolgozók létszámának, ugye ez egy másik kérdés. Hogyha a főtitkár javaslatát nézzük, akkor akkor az objektív csökkentés az 57 álláshely plusz 2, tehát összesen 59 ami ténylegesen pontosan 1 százalék. Ennyit kell elérnünk. De a főtitkár egyébként joggal érvel amellett, hogy eh, amennyiben a biztonságot meg akarjuk erősíteni, akkor nem csak eh, erősebb ajtókra, hanem több biztonsági személyzetre is van szükség. Tehát ott embereket kell felvenni, és ő 25, 25 embert eh, szeretne felvenni a biztonsági főigazgatóságra ehm, a parlamenti bizottságok eh, megerősítése, eh, különösen azon bizottságok, amelyek a delegált aktusokért felelősek, illetve a költségvetés jó végrehajtósáért, eh, ott 20 személyes felvételt javasol a főtitkár. A parlamenti frakciók erre azt mondják, hogy Persze a titkárságát a bizottságoknak meg kell erősíteni, de belső áthelyezésekkel kell át, megerősíteni tehát. A főtitkárnak eh, erre azt kell eh, kitalálnia, hogy eh, hogyan lehet a belső átcsoportosításokat végezni, ha nem lehet, akkor jön a másik terv, és arra megint rá kell bólintani, politikai döntés, hogy veszünk-e fel plusz embert. De már mondtam korábban is, hogy ugye egy érdekes kérdés az, hogy hogyan számoljuk a létszám csökkentést. Akkor, amikor a biztonság nemzetközi esedik, és az ITEC az vagy külső szolgáltatóval végezi a munkáját, vagy pedig embereket kell felvenni. De ezt a kérdést tényszerűen kell megvizsgálni, és így kell gyakorlatilag megvizsgálni, hogy ténylegesen csökkennek-e a személyzeti kiadások, és ténylegesen csökkene a személyzet létszáma. Aztán ott van még egy másik érdekes kérdés, a fel nem használt pénzek összege. Tudom, hogy ez több mint több mint 60 millió e, euró. E, honnan jön ez? Mi ez? Na most, hogyha elemezzük e, a költségvetést, akkor azt látjuk, hogy a KÁD épület vonatkozásában nincsen előre tervezett kiadás jó lenne, eh, hogyha pontosan elmagyaráznák nekünk, hogy eh, a kátot hogyan finanszírozzák. Az még bonyolultabb, mint ahogy a bíróság tornyát finanszírozzák, de ténylegesen ott nincsen semmi betervezve eh, költségként. Én szeretném, hogyha teljesen átlátható lenne ez a költségvetés tehát a CAD teljes költségét eh, nézve, eh, hogyha eh, jól tervezünk, akkor, akkor, akkor hozzá kell adni egy jelentős 140 milliót is akár, mert többféle módon lehet finanszírozni ezt a tételt, hitelekből, abból, hogy összeszedjük a töbleteket máshonnan, de én szeretném tudni, hogy honnan, és, és én, én, a, én a, az átláthatóság mellett vagyok, 142 millió további költségre is szükség lehet. Nem én eh, döntöttem el, hogy épüljön meg a kád, nem én, épült, nem én döntöttem el, hogy milyen ütemezésben épüljön, eh, de akkor legyen átlátható a költségvetés. Aztán volt még más kérdés is. Eh, és én is tudom, hogy sok helyen lehet spórolni. De azért ez egy kényes kérdés, mert egy sor kérdésben a büró kompetens mi nem tudunk egyedül dönteni ezekben a kérdésekben. Például a helyi asszisztensek rendelete. Ez egy olyan, ez egy olyan szabály, amit a büró hozott meg. Meg lehet ebben itt egyezni. Én magam is védelmeztem ezt az álláspontot, hogy bizonyos intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a, módosuljon a, a helyi asszisztensek foglalkoztatása. De ezt a büró teheti csak meg. Én készítettem eh, egy kis tanulmányt. Tíz olyan képviselő létezik, aki a parlament eh, szóbeli kérdéseiért, illetve írásbeli kérdéseinek több mint feléért felelős, illetve ők készítették ezt. Eh, a neveket tudnám mondani, de mi ennek az egésznek az értelme? Eh, az az értelme, hogy ebben a buta sorrendes rendszerben eh, ezek az emberek előre kerüljenek, mint tevékeny parlamenti képviselők. Eh, nyilván vannak olyan, ez, ez egy teljesítményindex, mondja a, az elnök. Igen, de ez is a büró dolga, hogy eldöntse, hogy valóban van-e értelme ezeknek az írásbeli kérdéseknek Eh, amikor én megpróbáltam erről eh, a, megemlékezni a saját eh, anyagomban, akkor azt mondták, hogy ez a bíró dolga, és ne próbálják ebbe beleavatkozni. Ott is lehetne, ott is lehetne spórolni. Elég lenne azt eldönteni, hogy a, a szavazás megtörtént, aki aki ezután szavazatot magyaráz, az nyilvánvalóan a saját szavazói felé saját szavazói felé fordul, el lehet azt is dönteni, hogy onnantól kezdve nincs tolmácsolás, mert úgyis haza akar beszélni, na ott is spórolnánk egy csomót, mert meg lehetne spórolni a tolmácsolási költségeket, de ott is a büró dönthet, az is egy komoly spórolás lenne. Nekem azt mondták, hogy én ezt erre ne, ne tegyek most javaslatot. De, valóban így volt, elnök úr. Vannak olyan, vannak olyan frakciók, sajnos most ketten beszélnek egyszerre, eh, vannak olyan frakciók, eh, és nem mindig ugyanaz, amelyek mindig szavazat magyaráznak. Én pedig a bürót nem tudom eh, kényszeríteni, mert az ő feladatuk az, hogy ezt megtegyék. Nos, azok a javaslatok, amelyekről itt szó volt. Ugye én a, én a, Költségvetési Bizottságnak vagyok a, a szolgája, tehát azt csinálom, amit önök mondanak. Nem látom, hogy hogyan kérhetem a bürótól azt, hogy 22 milliónál nagyobb mértékben csökkentsék a kiadásaikat. Ugye 10 millióra tesz a ajánlatot a, a, a a főtitkár, miközben 2,8%-kal növekszednek a személyzeti kiadások, a, miközben a parlament összköltségvetése csak 1,6%-del növekszik. Többet nem kérhetek a bürótól. Köszönöm. Az ingatlanok politikával kapcsolatban oda kell figyelni. Ma reggel is hallottunk már arról, hogy az Európai Unió hát bizony nem, biz, nem példaértékűen viselkedik mindig. Fontos hogy átlátható módon működjünk mi is. Ez a költségvetés szakbizottságnak is az egyik alapértéke, hogy a költségvetés is átlátható módon működjön. Döpré úr is említette, hogy Jó, akkor átlátható, érthető és követhető. Talán ennyit mondanék a Taran úr. Tényleg csak egy fél percben, elnök úr. Egyetértek Döpré kollégával a szavazatmagyarázattal kapcsolatban, de tényleg csak a legyünk igazságosak a kezügyben. A hús termékek eh, hústermékek eredet megjelölésével kapcsolatban hiszem, egy skót kollega eh, Robert burns idézte a Haggis témájában, és szerintem ez nagyon érdekes és élvezetes. Nagyon meglepődtem, amikor érkeztem ide érkeztem ebbe a házba, hogy szavazatot, szavazást követően szavazott magyarázatok jönnek. Hát a döntést megelőzően magyarázni a szavazatot, azt még meg is érteném, de egy fetekompliról beszélni, hát egy eldöntött kérdésről magyarázkodni, ezt valóban Döpré úrral e-, egyetértünk, én sem értem. De hát a bűró kezét a frakciók kezetik, irányítják. Elméletileg alulról fölfelé szerveződő módon kéne, hogy szülessenek a döntések ebben a házban, nem fordítva délután 2 és 3 között találkozik az elnékelődókkal Döpré úr, egyéb napirendi pont alatt semmi, akkor mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, találkozunk a zöld hét után.